A következő téma szóbeli kérdések a tanácsnak és a bizottságnak a szolgáltatási irányelv alkalmazásáról, végrehajtásáról, és az új résztvevőket szeretném uh, emlékeztetni arra, hogy uh, nagyon kevés az időnk ma este, úgyhogy kérem mindenki tartsa be a számára rendelkezésre álló időt. Először Harbour úrnak adok 5 percben szót, mint a kérdés megfogalmazójának. Elnök asszony, nagy megtiszteltetés, hogy én szólhatok először, mióta a Belső Piaci Bizottság elnöke vagyok. Az összes politikai frakció nevében szeretném előterjeszteni ezt a kérdést, és a koordinátorok nevében is. Nagyon örülök, hogy sokan, akik itt vannak, támogatnak és hozzájárulnak a vitához. Nem hiszem, hogy emlékeztetni kell bárkit is arra, hogy mennyire fontos a szolgáltatás irányelv. Az egységes piac ereje egy olyan területen, amely 70%-át adja az európai gazdaságnak. A munkahelyek, amelyek teremtődnek is, és ennek dinamikus ereje, amelyre óriási nagy a szükség pillanatnyilag a stagnáló időszakban. Úgy gondolom, hogy ez széleskörű irányelv, nagyon sok új jellegzetessége van, sok területen eléggé komplikált, és sok odafigyelésre volt szükség hozzá. Ennek átvétele mégpedig teljes mértékben rendkívül fontos, hogy hatékonyan működjön. Ennek az irányelvnek a középpontjában azt található, hogy a tagállamok elhárítanak minden akadályt az üzletmenet elől főleg saját jogszabályaik segítségével, amelyek diszkriminálják azokat a szolgáltatókat, akik szeretnének valamit szolgáltatni. És higgyék el, hogy több száz olyan jogalkotói javaslat vagy ö, jogszabály létezik a különböző országokban, amelyeket módosítani kellett a javaslatnak megfelelően. Ha csak kollégáink nem együtt lépnek fel ennek érdekében, vagy nem fognak össze az országok ennek érdekében, a diszkrimináció megmarad. Ennek pedig logikusan és következetesen kell véghez mennie, különben megmaradnak a korlátok. Ezért szeretnék először is a bizottságnak köszönetet mondani, azért a vezető szerepért, amit felvállalt az egész folyamat vezetése és koordinálása terén, hogy a tagállamok átvegyék ezt a jogszabályt. Szeretnék köszönetet mondani a tanácsnak, illetve a tanácsüléseknek, hogy 2006-ban először is beleegyeztek, hogy vezető szerepet vállaljanak a csúcsokon, a folyamatban, hogy felhívják a figyelmet, milyen fontos az irányelv átvétele. Szeretnék külön köszönetet mondani Cecilia Malmströmnek, fölhívva a figyelmét arra, hogy mennyire fontos az, hogy hogy működik a szakbizottság. Svédországban szeptemberben jártunk egy misszión, és azt hiszem, hogy egyértelmű a példaértéke nagyon sok országnak. Főleg azért a pontosságért, alaposságért, amely módon az összes közigazgatási szervben biztosítják azt, hogy az európai törvény értelmében a szolgáltatók az Európai Unió más országaiból is működhessenek területén. Kétségtelen, hogy a kérdésünk elsősorban arra irányul ma este, ami az egyik legfontosabb elemcsoportja a végrehajtásnak. A tagállamoknak először is felül kell vizsgálniuk saját jogszabályikat, és megtalálni a diszkriminatív elemeket. De a, decemberi 20, a december 28-ai időpont csak a kezdet, mert minden országnak most listát kell összeállítani javaslataiból, hogy a diszkriminatív ö, intézkedések ö, milyen módon szolgálják ö, a közérdeket. Ez pedig ö, teljesen újdonság, kedves kollégák, mert így minden ö, tagállamnak egymást kell megvizsgálnia, és egymás diszkriminatív javaslatait. Ez alapvetően fontos a beindításhoz. Szeretnénk tudni, hogy a biztos asszony hogyan képzeli el ezt a folyamatot. Szeretnénk tudni azt is, hogy a tanácsnak mi a véleménye. És jó lenne, ha megnyugtatnának minket arról, hogy ez nem zárt ajtók mögött fog lezajlani, mert a fogyasztóknak, a vállalkozóknak tudniuk kell, hogy ez a folyamat hogyan zajlik le. Szeretnénk látni ezt a listát, azt a listát, amely a rendeleteket tartalmazza, illetve azokat a rendszabályokat, amelyeket a tagállamok meg akarnak tartani. Másodszorban információhoz és eljáráshoz kell elektronikus módon hozzáférni. Az egyablakos rendszer megint fantasztikus javaslat bármely európai irányelvben. A tagállamoknak ezt az információt meg kell, biztosítaniuk kell a vállalkozók számára azért, hogy kereskedhessenek megfelelő rendszereken keresztül. Alapvetően fontos, hogy teljes körű rendszerek működjenek. Úgyhogy ezért fogalmaztuk a kérdést. Ferrera Waldner asszony olyan terület ez talán, ami annyira nem ismerős az ön számára, de talán tud átfogó választ adni nekünk. Kérem, adja át üdvözletünket Charlie meg Creevynek például. Mert szerintem fontos a bizottságunk számára, hogy ezt megértsük. Ami minket illet, ez egy olyan folyamat elejét képezi, amely az elkövetkezendő öt év során a politikai érdekeket, nyomást képviseli, hogy eredményt érjünk el a tagállamok számára. El kell mondanom Cecilia Malmströmnek, hogy csalódást keltett, hogy a csúcs szeptemberben hogyan tárgyalt erről. A bizottság azt mondta, hogy bizonyos tagállamokban úgy tűnik, hogy a politikai elszántság a teljes körű végrehajtáshoz még nem igazán öltött testet. Kedves kollégák, ez nem elegendő. Akarjuk az előnyöket, mégpedig most. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Harbour úr. Örülök, hogy új szerepkörben felszólalt a plenárisan. Most Malmström asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm Harbour úrnak is az IMCO bizottsággal együtt, hogy ezt a fontos vitát kezdeményezték és bevezették, előkészítették. A szolgáltatások szabadsága a belső piac egyik pillére, 70%-a az európai gazdaságnak és foglalkoztatásnak érintett, és dinamikusan nődő, növekvő ágazat, amely az Európai Unió gazdasági növekedésének motorja. Ezért a szolgáltatások szabadságát tényleg százszázalékosan meg kéne valósítani, de még nagyon sok a korlát sajnos. A határokon átnyúló kereskedelme a szolgáltatásoknak még sok könnyítésre szorul. A bizottság nyilván ö, ebben az ügyben még sok javaslattal fog élni. Ami az elnökséget illeti, és a kérdéseket, amelyeket feltettek, igyekszem a saját szempontomból válaszolni ezekre. A szabad letelepedés ügyében a tagállamoknak először teljesíteniük kell a diszkriminációmentesség követelményét, és az arányosság feltételének is meg kell felelniük ha minden tényfeltáró munka lezárul, akkor a szolgáltatások sokkal kisebb közigazgatási teher mellett áramolhatnak majd a határokon át, és ez még idén lezárul ez a folyamat. Aztán több információ kérés hangzott el. Mi lesz a nemzeti kontaktpontokkal, egyablakos ügyintézőhelyekkel? A szolgáltatást ajánlók ma már online kínálhatják szolgáltatásaikat, és közvetlenül felvetik a kapcsolatokat, az, e, kapcsolatukat engedélyező hatóságokkal más országokban is. Az elektronikus közigazgatás teljes körű rendszerétről fogunk tárgyalni Málmőben jövő héten egyébként az illetékes miniszterekkel. A tagállamoktól megkapjuk a tájékoztatást és a bizottsági számos továbbképzést eh, tart a tagállami képviselőknek ebben az ügyben. A nyelv eh, kérdés is felmerül itt, ugyebár, hiszen ha csak egy más nyelven elérhető az információ, amire szüksége van mondjuk egy cégalapítónak, akkor ez még eh, korlátot jelent, ezért legalább azon vagyunk, hogyha nem is mind a 27 nyelven, de több nyelven hozzáférhetők legyenek az információk minden tagállamban azon szolgáltatók számára, akik más országokban is szeretnének szolgáltatni. Fontos kérdés továbbá az, hogy a tagállamok átültetik -e az irányelvet a saját joganyagukban. Én ö, úgy érzem, hogy ez menni fog, a tagállamok legalábbis úgy nyilatkoztak, hogy készen lesznek időre. Ehhez persze politikai támogatásra van szükségük, és ezt meg is adjuk nekik, amennyire rajtunk áll. A legnagyobb kihívás, most mi a legnagyobb kihívás a határidők betartásával kapcsolatban? Hát az, hogy óriási anyag ez a szolgáltatás irányelv, és új struktúrákat kell kialakítani, hatékony új struktúrákat a tagállamokban, és át kell szervezni a jelenlegi rendszer teljesen, meg kell újítani a közigazgatási struktúrákat. Nagyon sok új szabály is van, jelenleg folyik az új szabályok kapcsán felmerült problémák megoldása. Fel kell készíteni a hatóságok szakembereit arra, hogy meg tudjanak felelni a jogszabályokban foglaltaknak. A legnagyobb kihívás talán az, hogy ezek a közös egyeblakos helyek, ügyintéző helyek létrejöjjenek és valóban működőképesek legyenek. Az érdekcsoportokat bevontuk, erre vonatkozott a következő kérdés, hogy hogyan kommunikáltunk az érintettekkel. Nyilvánvaló, hogy az érdekcsoportokkal folyamatos tárgyalásban álltunk, hogy egyrészt, hogy megértsék az irányelvet a mi segítségünkkel is, másfelől, hogy rájöjjenek, hogy milyen előnyök származnak számukra is belőle. A párbeszédet prioritásnak tekintettük, sok érdekcsoportot felvettünk egy listára, amelyek folyamatosan kommunikálunk hálózatos módon, és sok tagállamból érkeztek pozitív impulzusok arra vonatkozóan, hogy még milyen érdekcsoportok kerülhetnek be ebbe a körbe. Köszönöm elnök asszony, hogy az Európai Parlament is ennyire komolyan foglalkozott az irányelvvel, az irányelv végrehajtásával is. A parlament igen fontos szerepet játszott annak megalkotásában, és reméljük, hogy a jövőben is kiváló lesz az együttműködés közöttünk, és közösen tudjuk ellenőrizni azt, hogy a tagállamok valóban végrehajtják-e azt, az irányelv most egyébként jókor jön az európai gazdaságoknak, komoly súlya lehet a gazdasági válság elleni harc szempontjából, fontos eszközé válhat az, az elleni harcban, a gazdasági növekedés motorjává válhat. Köszönjük. Köszönjük szépen, biztos asszony jönni a szó. Elnök asszony, tisztelt Soros tanácsi elnökség, Harbor úr, képviselők! Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek azért, hogy ezt a nagyon aktuális szóbeli kérdést napirendre tűzte. Két hónap sincs, két hónapja sincs a legtöbb tagállamnak arra, hogy ezt a dokumentumot átvegye. Nézzük meg, hogy hol tartunk. A szolgáltatási irányelv az egyik legfontosabb kezdeményezés, amit elfogadtunk az elmúlt években. Nagy esélyeket látunk most, hogy a belső piac jobban működhessék, és a közigazgatás is jobban működjön. És azt gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben ez annál is fontosabb. Az IMCO szakbizottság nem volt az egyetlen, amely kulcsfontosságú szerepet vállalt ebben a folyamatban. A bizottság is figyelte az önök munkáját, és figyelte azt is, hogy a tagállamok hogyan ültették át ezt az irányelvet. A bizottság betartotta a kötelezettségét, mert a végrehajtási folyamatot végigkísérte. A tagállamok kérését, a tekintetben, hogy technikai segítséget kapjanak, biztosítottuk, és a forrásokat is rendelkezésre bocsátottuk, amennyiben erre igény támaszkodott. 80 bilaterális találkozót tartottunk a tagállamokkal, szakértők is összeültek az elmúlt három évben legalább 30-szor. Azonban a végrehajtást a nemzeti szinten a bizottság nem tudja végrehajtani. Ez a tagállamok asztala. A szolgáltatási irányelv átul, átültetése valóban nagyon nagy kihívást jelentett. Miért? Számos nagy volumenű projektet kellett teljesíteni, gondolok itt arra, hogy itt a kapcsolattartó vagy egyablakos központokat felállítsák, és számos szolgáltatásra vonatkozóan új rendszereket kellett felállítani. Minden szinten a közigazgatásban, legyen az nem, nemzeti, regionális vagy helyi, átállásra volt szükség. Hol tartunk most? Nagyjából a tagállamok fele tart most ott, hogy sikerül a szolgáltatás irányelvet 2009 végére a határidőre átveszi, vagy esetleg 2010 elejére. Lesznek, akik késlekednek. És ez nem teljesen kielégítő, különösen a polgárok és a vállalkozások számára, akik szerették volna a belső piaci jogaikat végre birtokba venni és használni. Nyilván ez nem egyedülálló, hogy nem sikerül mindenkinek betartani a határidőt, de azért aggályokra ad okot. Azt is figyelembe kell venni azonban, hogy talán egyetlen más irányelvnél sincs ez egyébként így, hogy nagyon fontos jogi és gyakorlati aspektusai is vannak a szolgáltatási irányelvnek. Én bízom abban, hogy jövő év elejére, amennyiben sikerül átültetni az irányelvet, akkor jó, jó eredmények nevezhetjük ezt. A legtöbb tagállam a nemzeti jogalkotást áttekintette, feltérképezte, és ez a screening, ez az átvilágítás sem volt nagyon egyszerű. Ennek az értékelése sem volt egyszerű. Ugye az átültetési határidő még nem járt le, és a tagállamok többsége a jogalkotási változásokat nem juttatta el a bizottság felé. Azonban nagyon ambíciózus feladatról van szó a screening tekintetében, mert csak akkor tud valóban működni a belső piac nemzeti szinten. A versenyképesség szempontjából is nagyon fontos ez a szolgáltatási szektorban. Ami pedig az egy ablakos központokat illeti. Teljesen világos, hogy a legtöbb tagállam alapvető elmozdulást tett már ezen központok felállítása felé 2009 végére. Nem lesz teljesen tökéletes még ez a rendszer, azonban egy jó alapot kínálnak. A tagállamoknak folytatniuk kell ezeknek az egyablakos központoknak a működését, felállítását, mert ezek elektronikus kormányzással fogják a mindennapi munkát elvégezni. További információt is kell nyújtaniuk, hozzá kell férni ezekhez, hiszen nagyon fontos témákról van szó, például az adózás vonatkozásában, illetve a munkavállalók jogairól, és tudniuk kell a vállalkozásoknak ezekről a törvények, ezekről a szabályokról. Nyilván nem kötelező érvényű minden egyes részlet, de ez az egyablakos központ azt gondolom, hogy konszolidálhatja azt, hogy hozzáférhessen mindenki ezekhez az információkhoz. Ami az irányelv végrehajtását illeti a szociális szolgáltatásokra nézvést, úgy tűnik, hogy itt nem mutatkoznak különösebb problémák. Olyan mechanizmusokat tartalmaz az irányelv, hogy ezen szolgáltatásokat maximálisan figyelembe veszik. Az is világos, hogy az érintett felek nagyon fontos szerepet játszottak a végrehajtási folyamat során, és a végrehajtásban különböző módon vállaltak szerepet. Lényeges, hogy őket meghallgassuk a jövő év során is, amikor értékeljük a végrehajtás eredményeit. Ezért tehát egy olyan módszere van szükség, hogy biztosítsuk, hogy a konzultáció mederben marad, konkrétan zajlik. Végezetül pedig, elnök úr, a tervezetről sokan nyitottak már vitát, vannak érdekelt szervezetek, amelyek rendszeres felmérést végeztek a tekintetben, hogy hol is tart az átültetés. Nagyon fontos, hogy realisták és őszinték legyünk a folyamat jelenlegi szakaszában, hiszen nagyon sok még a teendő az átültetés kapcsán. Azok a tagállamok, akik még egy kicsit késlekednek, további erőfeszítéseket kell, hogy tegyenek. Én azonban meg vagyok arról győződve, hogy a pohár több, mint félig tele van, de fel kell önteni, méghozzá minél hamarabb. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszonyom. Időközben átvettem az elnökséget engedelmükkel. Magyarul, magyarul anyanyelvben fogok kommunikálni önökkel. Köszönöm tehát Madame Ferrero Waldner Benitának a hozzászólását. Most képviselőcsoportok nevében következnek felszólalók. Elsőként Andreas Schwab, kettő percben. Elnök úr, kedves kollégák! Amit a bizottság, a tanács most elmondott nekünk, biztatóan hangzik. Európa nemzetközi versenyben áll, globális versenyben áll, az európai szolgáltatások is ide tartoznak, és pozícionálniuk kell magukat. Ha az előtörténetét az irányelvnek megvizsgáljuk itt a parlamenti előtörténetét, akkor látjuk, hogy a képviselőknek komoly hozzájárulásai voltak annak sikeréhez és ez is biztató, hogy most már azt mondja a asszony, hogy a pohár félig tele van, míg korábban valóban félig üres volt. Az, a tanács elnökének azt szeretném mondani, hogy ezt a mondatot, hogy a parlament egyik fontos szerepet játszott, tegye át jövő időbe is, mert a jövőben is fontos szerepet kívánunk játszani a végrehajtás ellenőrzése során, annak során, hogy megnézzük, hogy a tagállamok valóban teljesítik-e a vállalt kötelezettségeiket, hiszen például ilyen kötelezettség volt az is, amit maguk vállaltak a tagamnak, hogy még idén átültetik azt. Ami a néppártot illeti, én továbbra is úgy gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez valóban így is legyen és meg is valósuljon a következő hetek során. Hogy látják a polgárok ezt az irányelvet? A munkavárlók, a munkaadók hogyan látják azt? Ha megvizsgáljuk az irányelvet ilyen szempontból, és azt, hogy valóban transzparense annak átültetése, akkor látjuk a valódi képet, és akkor, hogyha konkrétan érezhetővé válik a polgárok számára, annak minden előnye. Ugyanez érvényes egyébként eh, a végrehajtás minden szintjére. A jövőben nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az Európai Bíróságnak milyen szerep jut, az új szerződés kapcsán különösen, hogy mennyire lehet majd a polgároknak akár az érdekeiket a bíróság előtt érvényesíteni, akár tagállamokkal szemben. Másodszorban pedig azok a pontok, amelyeket önök, említ, önök említettek, például az, hogy elektronikus alapokra kell helyezni a közigazgatási eljárásokat, ezzel egyetértek alapvetően, de oda kell figyelni, hogy a szolgáltatók és a szolgáltatást igénybevevők számára is egyszerű legyen minden eljárás lebonyolítása online módon, ne legyen ez túl bonyolult, ne legyen túl sok homepage, ne vesszenek el az érintettek a sok lehetőség között. Tehát egyszerűsíteni kell, egységesíteni kell az eljárást, ne építsünk új kínai falakat. Elnök úr, biztos asszony, elnök asszony, utolsó gondolatom következik. A parlament valaha azon volt, hogy az úgynevezett Market Information System kialakítása során a tagállami korlátokat lebontsuk a végrehajtás érdekében. Azt remélem, elnök asszony, hogy minden erőfeszítés megtesz a tanács annak érdekében, hogy ez valóban így is legyen, és december 31-ig érvényesüljön a dolog. Köszönöm, Andreas Schwab úr elhasználta volt egy kérdés egy blue kérdés jelentkezett ön mögül de miután egy percet egészen elhasznált más lehetőségeiből gy a kék kártyára nem tudok reflektálni. következő hozzászóló a szocialisták és demokraták szövetsége gebhardt evelyn. köszönöm szépen elnök úr köszönöm hogy erről a nagyon fontos témáról most újra lehetőségünk van beszélni. Egy dolgot tisztázni szeretnék a parlamentnek, nem szerepe volt az irányelv megalkotásában, hanem a legfontosabb, legpozitívabb kompromisszumokat mi segítettünk kialkudni. Ezek a kompromisszumok elsősorban arra irányultak, hogy a szociális és munkajogok teljes körűen érvényesüljenek, illetve a kivételeket is úgy szabályozzuk, hogy közös érdekek valósuljanak meg. Ez volt egyébként a kulcs fontosságú kérdés a szolgáltatások szabaddá tétele szempontjából. Ezek a kérdéseinkben is megfogalmazódtak. Nagyon sajnálatos lenne ugyanis, hogyha kiderülne, hogy igaz az, amit már sajnos hallok sok helyről, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek a szolgáltatási irányelv átültetését ürügyként használják arra, hogy az általunk megtalált egyensúlyt felrúgják és kiskapukon keresztül alássák. Ide értem főleg a munkavállalók jogainak teljes körű érvényesítését, mint ahogy azt az irányelv kimondja egyébként. A munkakörülmények kérdésére nagyon oda kell figyelni. Egyes országokban próbálják átdefiniálni az irányelv definícióit, korlátozni azok érvényesülését, és olyan tagállamok is vannak, ahol ezt meg is indokolják, és a szociális szolgáltatásokat kiveszik az irányelvvel ellentétben ö, annak hatája alól. Azért hoztuk létre ezt a kézikönyvet, a bizottság azért adta ki a kézikönyvet, hogy ezek a problémákat, interpretációs problémákat elkerüljük, de úgy néz ki, hogy ezt nem sikerült elkerülni, tehát a kézikönyv nem ért el a hozzáfűzött ö, célokat. Nagyon fontos most éppen ezért, hogy ö, az általános érdekű szolgáltatásokról azok végrehajtásáról folyamatosan értesüljünk és azt ellenőrizzük, mert a munkavállalói jogok sorozatosan sérülnek, úgy tűnik egyes tagállamokban. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy a tagállamok hogyan ültetik át a szabályokat, a szakszervezetek a szociális szolgáltatásokkal a párbeszédet lefolytatják-e, ugye, hogy ezt elvárjuk tőlük, és sajnos erre még nem hallottam választ sem az elnökségtől, sem a biz Biztos asszonytól köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Következő hozzászóló Jürgen Kreutzmann. Köszönöm szépen a szót. A bizottság válasza nem túl bíztató, mint ahogy ezt Fábor is elmondta, sőt mondhatnám, hogy elkeserítő. 50%-os az átültetés, ha ebből indulunk ki, akkor a másik 50 százalék messze nem tartott, hogy átültesse az irányelvet. Németország az egyik ország, amire gondolok. Az egyes tartományok ezt az irányelvet átültetik, saját országomban pedig szeptember másodikán tanulja voltam, hogy a szolgáltatási irányelv első olvasatának vitájában és szavazásán részt vegyek Rajna Fálcban. Bizonyára más tartományokban is hasonló a helyzet. Számunkra az lesz a döntő, hogy hogyan is zajlik majd ez az átültetés. 13 per 2-es cikkben az áll, hogy az engedélyezési eljárás nem szabad visszatartó erejű legyen, nem szabad senkit elbizonytalanítson, és fel kell gyorsítani magát az engedélyezést. Hát ez ne csak a papíron szerepeljen, ez váljon valósággá, hölgyeim és uraim. Aztán ugye az egységes, egyablakos központok, vannak-e kompetens felkészült nyelvet beszélő emberek, akik fogadják a panaszokat, a kérdéseket? A közigazgatás, az adminisztráció felkészült -e ezekre a feladatra? Számos probléma van, és kételjeink vannak, hogy működni fog-e ez a dolog. Azt a kérdést kellene feltenni, hogy kik azok, akik még nem teljesítették a házi feladatuk, ki az az 50 százalék, aki már teljesítette, és mikor kívánják teljesíteni a határidőt valamiféle moratóriumot kellene az ő vonatkozásukban, a késlekedők vonatkozásában bevezetni. Jövő év január 1 -e, ez az irányelv a legtöbb országban nem kerül átültetésre, és ez nagy probléma. Dacára annak, hogy több mint négy évig ö, ö, tevékenykedhettek ezek az országok. Köszönöm, Kreisman úr. Következő hozzászóló Tadeusz Szimanszki, egy percben szanowne koleżanki koledzy w dyskusji którą Hölgyeim és uraim, a vita során a következő kérdést szeretném feltenni. Milyen hatása volt a válságnak Lengyelországban az irányelv átvételére? A válság ellenére sikerült egy olyan törvényt elfogadnunk, ami a szolgáltatásokra vonatkozik, és amely jelentős szabadságon alapul a különböző vállalkozások fogadását illetően. Nagyon sok tevékenység szabad versenyen alapul. A 2006-os kompromisszum feltételezte, hogy bizonyos területeket nem fed le majd az irányelv. Úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy most mit hogyan vélekednek erről. 2006-ban úgy gondolták, hogy további jogalkotói munkára lesz majd szükség a közérdekű szolgáltatások terén. Tehát a biztos ú asszony szavaival élve félig tele van. Az hozzászóló Madame Eva Britt Svensson egy percben. Herr talman, vid kompromissen 2006. Köszönöm szépen. A kompromisszum 2006-ból hát valószínűre emlékeznek, a szocialisták kihátráltak e mögül. Miről volt szó? A vállalkozások szabad letelepedéséről. De egyébként nem is született volna kompromisszum. Haber úr itt erről számol be egy sajtónyilatkozatban. A bizottság azt mondja, hogy konfliktus mutatkozik a munkajogi szabályok tekintetében az egyes országok között, és a vállalkozások szenvednek ettől. Az irányelv valószínűleg segítséget nyújthat, de nem nyúlhat bele a nemzeti munkajogi törvényekbe. A bizottság azt mondja erre, hogy a vállalkozások nem rendelkeznek ö, fix ö, ö, de hát akkor öntsünk tiszta poha, ö, vizet a pohárba, teremtsük meg a világosságot. Nem látok más kiutat, mint azt, hogy teljesen világos feltételeket szabjunk, normális jogi jegyzőkönyvet szabjunk, amelyben teljesen egyértelműek a szabályok. Más bejegyzett felszólalók következnek. Kettő percben megadom a szót Madame Komi Lara. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Először is ezt kell elmondanom, hogy a szolgáltatási irányelv lehetővé teszi Európa számára, hogy végül is kiegészítse a belső piacot. A kereskedelem támogatásával az Európai Unió belül lehetővé teszi, hogy a kormányok koordinálják erőfeszítéseiket, hogy a különböző tranzakciók költségét minimálisra szorítsák. A különböző adminisztratív eljárásokat vizsgálva, amikor a szolgáltatók számára könnyebbé akarják tenni a letelepedést egy másik találamban, automatikusan azt jelenti, hogy a növekedést fogjuk támogatni, és az európai gazdaságot stimuláljuk a válságos időkben. A szolgáltatási irányelv, amelyet a parlament és a tanács 2006. december 12-én fogadott el, része a Lisszaboni stratégiának. Ö- most idővel visszatekintve fontos kérdéseket taglal. A legfontosabb prioritásnak annak kell lennie, hogy az európai gazdaság az egyik legversenyképesebb legyen a világon, és tudás alapú társadalomban tegye mindezt. A jelenlegi válságban az Európai Unió intézményeit, tagállamait próbálta együttműködésre ösztönözni és még inkább érdekük az irányelv teljes azonnali végrehajtása. Még fontosabb ez most, mint amikor először elfogadásra került. Most nem csak arról beszélünk, hogy a következő időszakába lépünk a szerződés végrehajtásának, hanem egy olyan Európa felé mozdulunk el, amely tud, jobban tudatában lesz eszközeinek. Köszönöm, asszonyom. Következő felszólaló egy percben Madame Bernadette Webnaut. Elnök úr, miniszterasszony, biztos asszony, kedves kollégák! Amióta elfogadásra került és szenvedélyes vitának volt tárgya a szolgáltatási irányelv, bizonyos névtelenségbe, névtelenség homályába burkolozott. De nagyon oda kell figyelnünk majd az átvétel időszakára. Felmerül bennem a kérdés, hogy a kettes cikk az irányelvből hogy kerül átültetésre, mert az ilyen lehetőségek segítenek azoknak, akiknek szükségük van rá ahol korlátozással kell, hogy szembenézzenek bizonyos szolgáltatók az egyes tagállamok szolgáltatási és, és szociális szolgáltatási miatt. Ez aggaszt engem, hogy ezeket a szolgáltatásokat kihagytuk az irányelv hatájából. Ezen szolgáltatások kizárása kulcsfontosságú része a szövegnek, és kellene, hogy garantálja a, mod, a szociális modell győzelmét Európában. Remélem, hogy Franciaország megragadja majd a lehetőséget, hogy liberalizálja ezeket a szociális szolgáltatásokat mert az általános érdekű szolgáltatások arra mutatnak, hogy szükség van egy olyan európai jogalkotásra, amely sajátja, és nem csak a kereskedők körében fontos. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Következő felszólaló kettő percben Gräfin von Thun und przewodniczący Köszönöm szépen, elnök úr. A szolgáltatási irányelv megfelelő végrehajtása a belső piacon rendkívül fontos és nem csak az európai vállalkozók számára, akik a nagy piacon jelen vannak, hanem a fogyasztóknak is. A szolgáltatás irányelv példája, amelynek végrehajtására három év áll rendelkezésre, azt mutatja, hogy nem igazán működött ez a modell, és nem minden tagállamnak sikerült megfelelően átvennie. Ez azt jelenti, hogy kiváló koordinációra van szükség az EU tagországok és az intézmények között, hogy a végrehajtás minden európai országban megfelelő módon záruljon le. Ez volt az ajánlás, amely júniusban került megfogalmazásra a belső piac működésének javítása céljából. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a végrehajtásnak egy lépéssel tovább kell vinnie. Ezért van az, hogy azt javasoltuk a jelentésünkben, hogy fórumot szervezzünk a belső piacról, amely az európai intézmények képviselőiből, tagállamok képviselőiből és más érdekelt szervek képviselőiből állnának. A cél pedig az volna ezzel, hogy elkötelezzék magukat az irányelv végrehajtása mellett. Ennek a célja az, hogy megfelelő végrehajtási instrukciókat fogalmazunk meg. Ez ugyanis nagyon fontos, mert a fórum a legjobb gyakorlat megosztásának fóruma lehetne az EU országok és az intézmények között. Szeretném, ha a fórum azzal foglalkozna elsősorban, hogy a belső piac hogyan működik, ugyanis felelősek vagyunk ezért, és ebbe be kell vonnunk állampolgárainkat is. Vannak problémák is, és erről részletesen, kimerítően tárgyaltunk ebben a teremben. Ezért szeretném a következő kérdést feltenni. A tagállamok próbáltak együttműködni a bizottsággal ebben az esetben. Sikerült a bizottság ajánlásainak egy részét megvalósítaniuk? A bizottság esetleg más módját, megoldását próbálja talál, megtalálni ö, a végrehajtásnak? Segít-e azoknak az országoknak a bizottság, ö, amelyeknek problémás a végrehajtás? Vagyis vannak-e új gondok? Következő hozzászóló egy percben ö, Greg Luz úr. Sir President, what has seen, del contatele n-am lusecuit, Köszönöm szépen nagyon nagy angadalommal tölt el, hogy az én országokban, országomban azt hallom, hogy a legtöbben fel sem fogták, hogy milyen feladatok hárulnak majd az érintettekre, hogyha a szolgáltatói irányelv életbe lép. A legtöbben ismerik a négy szabadságfokról szóló dokumentumokat, de ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, az elektronikus kommunikációt illeti, illetve a közlekedést illeti, itt vannak problémák. A hatóságok nem tudják egyszerűsíteni a folyamatokat, a közigazgatási folyamatokat, illetve a kereskedelmi szabályokat sem. Nagyon lényeges volna, hogy a bizottság kezdeményezzen segítséget a helyi és a regionális hatóságok támogatására. A parlamentnek is részese kell lennie ennek a folyamatnak, hiszen hogyha a végrehajtástól azt várjuk, hogy betartsa a hozzáfűzött reményeket, akkor így kell eljárnunk. Hozzászóló egy percben Liberácki Boguszláv úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, köszönöm szépen önnek is az elmondottakat. Válság idején mindent meg kell tennünk, hogy a versenyképességünket növeljük, a munkahelyek számát növeljük a válság enyhítése érdekében. És új hozzáadott értéket kell teremtenünk a fogyasztók számára is, ugye a fodrászok, az építőmunkások ügyét támogatnunk kell, de nem pusztán állami támogatás formájában, hanem abban, hogy munkát találjanak. Van egy jó példám is. A közelünkben, illetve egy szomszédországban tudok egy pékről, ahol beruházott az illető, és a helyi önkormányzat felmondta vele a szerződést, a támogatási szerződést. Miért? mert egyszer csak úgy gondolták, hogy nem, nincs szükség erre a pékségre. Biztos asszony, nevük, nevezzük nevén a dolgokat. Egyes országokban működik a dolog, másokban nem. Nevezzük meg azokat, ahol nem működik az átültetés. Lássuk, hogy melyik tagállam hol áll. Úr, a következő öt percben kecsdeáj módszerrel fogok szót adni többen is jelentkeztek de azt a tájékoztatást kaptam hogy összesen öt felszólalásra van lehetőség. a catch the eye alapján megadom a szót madame hanslik képviselő társamnak egy percben. panie przewodniczący! pani komisarz! E, biztos asszony! Egyetértek azzal, amit mondott a szolgáltatás irányelvről, nevezetesen, hogy ez az egyik legfontosabb ö, jogalkotói ö, ö, eszköz, ami született az elmúlt évek során, és a végrehajtás is rendkívül fontos. A parlament nagyon sokat dolgozott ezen a területen, és emlékszem, hogy mennyi erőfeszítésünkbe került ennek az irányelvnek a megalkotása. Én nagy támogatója vagyok a szolgáltatás irányelvnek, és ezt sokszor elmondom a vállalkozóknak is, amikor találkozom velük. Sokszor elmondom, hogy az irányelv óriási lehetőség a vállalkozóink számára, gazdaságainkban. De olyan lehetőség ez, hogy, amely csak akkor lehet tényleg hatékony, hogyha gyorsan kerül végrehajtása és átültetése a tagállamokban. Csatlakoznék az előttem szólókhoz, nevezetesen abban az értelemben, hogy az irányelvet minél előbb végre kellene hajtani. Nagy figyelemmel követem ennek folyamatát más tagállamokban is, és saját hazámban, Lengyelországban, ahol az irányelv most kerül átültetésre, remélem időben köszönöm. Következő hozzászóló Madame Head Anna. Köszönöm szépen, elnök úr. Az északi munkaerőpiac modellje egy olyan modell, amely talán nem működhet minden országban, de van egy képviselőnk, akivel konkrétan le tudunk ülni tárgyalni. Nagyon örülünk azoknak a határozatoknak, amelyek születtek, hiszen itt eh, ebből az következik, hogy a kollektív szerződésekről folytatott tárgyalásokat folytatni lehet, és a nemzeti szabályokat nem érintik ezek a az irányában foglalt rendelkezések. Svédországban folyik egy vita erről, vannak olyan követelések, azzal szemben, hogy a vállalkozások képviselői lesznek-e, akiket felelősségre kell vonni, vagy kik. Kellene egy helyi szintű felelős, akinek mandátuma van erre. A következő felszólaló Madame Ilda Figueredo. Hilda Figueiredo. Köszönöm szépen, elnök úr! Ebben a vitában nem szabad kifelejtenünk az irányelv átültetéséből adódó nehézségeket, hiszen ugye nagyon országban, nagyon sok országban nehézségekbe ütközhet a szolgáltatások liberalizációja, főleg, hogyha ezek gyengébb lábakon álló országok, akiket jobban sújtott a gazdasági válság. Amennyiben a különböző Európai Uniós tagállamokban nem lesznek olyan intézkedések, amelyek a munkavállalói és szociális jogokat felkarolják, és a rászoruló szektorokat is segítik a szolgáltatások terén, akkor még nagyobb problémáink lesznek. A liberalizáció nem fogja megoldani a szegénységet és a munkanélkül, munkanélküliséget és az egyenlőtlenségeket, sőt, inkább növelni fogja. Ez pedig a leggazdagabb országok malmára hajthatja a vizet. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy a határidőket betartsák az átültetés vonatkozásában, és megfelelően ki kell vizsgálni a szociális kihatásokat is. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. A következő hozzászóló Mr. Kelly Sean. Uh, Köszönöm szépen. Elnök úr, az IMKO szakbizottságnak kell köszönetet mondani azért, hogy rámutatott erre a fontos kérdésre, az irányelv átutál, átültetésére, főleg a gazdasági válság során. Ugyanis sem az országoknak, sem a vállalkozóknak nem szabad arra felhasználni, hogy protekcionista ö, ö, módon álljanak hozzá. A nagyon jó eszköze lenne ez a fellendülés szempontjából Írország is sokat ö, profitált ebből. Ö, nem lett volna ez így, hogyha nem lehetett volna a nemzetközi kereskedelem segítségével hozzáférni a piacokhoz, és hogy ha nem nyithattuk volna meg a határainkat a külföldi verseny számára, ennek semmiféle negatív hatása nem volt a belső szolgáltatásokra. Inkább elősegítette az innovációt és a versenyt. Úgyhogy százszerzalékban támogatnám. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy jó olyas valakit hallani, aki jót is mond Charlie McCreevy-ről, az ír biztosról, bár én más frakciót képviselek. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászóló Madame Andrés Varga Josefa. Gracias, presidente. Eh, señora comisaria, estamos... Köszönöm szépen, elnök úr. A szolgáltatási irányelvről vitázunk ma. Ez az irányelv a negyedik szabadságot fogja kiteljesíteni az unión belül. Nagyon fontos eseményekre emlékeztünk a mai nap során vissza, de meghatároztunk egy olyan határidőt is, amelyhez tartaniuk kellene maguknak, a, magukat a tagállamoknak. Azon kell most elgondolkodnunk, hogy hol is tartunk az irányelv átültetésekor. A kérdésem a következő. A bizottság úgy gondolja-e, hogy szükségszerű egy nagyobb fajta harmonizációra, ugyanis hogyha ez így van, akkor a kérdés az, hogy a jogalkotási kezdeményezést felvállalja-e hiszen egy nagyon fontos területről van szó a szolgáltatások kapcsán. Itt a fogyasztók és a munkavállalók érdekei forognak kockán. Köszönöm, ezzel befejeztük a Catch the Eye felszólalásokat. Most pedig tiszteltel kérem Malmström Cecilia asszonyt, hogy tartsa meg 5 perces értékelő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a képviselőknek is, hogy felvetették ezeket a fontos kérdéseket. Általános az egyetértés a szolgáltatási irányelv prioritásaival kapcsolatban sürgősen végre kell azt hajtani, amennyire gyorsan csak lehet. A svéd elnökség, ahogy a többi előttünk levő elnökség is azon volt, és most is azon van, hogy segítsük az átállást, és nagyon sok egyeztetést folytattunk különböző tanácsi formációkban, továbbképzéseket folytattunk le, nyomultunk, segítettünk, mindent megtettünk, amit lehetett szerintem. Így is sajnos még majdnem a fele a feladatnak elvégzetlen maradt. Valami kis rövid idő még van ugyan befejezni a folyamatot, de a bizottsággal együtt látjuk, hogy nem minden ország hajtotta végre az irányelvet, bár december 31-ig ezt meg kéne tenniük. Lehet, hogy lesz néhány ország esetében is késedelem, de azért a legtöbb ország ügyesen, gyorsan végzi a dolgát. A kontaktpontok, az egyablakos ügyintézés helyi nem álltak még föl nyilvánvalóan, tehát nem tudjuk értékelni őket. Ö, nyilvánvalóan azon vagyunk, hogy ezek felhasználóbarátok legyenek, minden releváns információval rendelkezzenek, mind a szolgáltatók, mind a szolgáltatást igénybevivők felé. A tagállamok pedig működjenek együtt, és ezt már elkezdték a bizottsággal, annak érdekében, hogy minden nyelven hozzáférhetőek legyenek azok az információk, amelyek a polgárok, a fogyasztók, a szolgáltatók számára fontosak. Sok tagállam élen jár abban, hogy ezeket az információkat már most terjessze az irányelvről. Közös logót tervezünk, amely Európában mindenhol ugyanaz lesz, és segít a weboldalakon való eligazadásban és a, a egyablakos ügyintézési helyeken. Azonban tény, hogy az irányelvben nem minden kötelező érvényű, és a tagállamok eltérhetnek bizonyos pontokon attól például munkajogot nem tartalmaz, a munkajog eleve nem lehet kompetenciája az EU-nak. A svéd kolléganőnek válaszolnék, hogy Svédországban ezzel külön is foglalkozunk, tehát otthonról nézve is a problémát. Erre majd később nemzeti kontextusban kitérünk. Mi a szolgáltatás nyújtók számára a szabadságot kívánjuk nyújtani, ez a befektetések, a növekedések, a munkahelyteremtés szempontjából is pozitív lenne, de a polgárok számára is a polgárok azt várják, hogy minél gyorsabban felálljon az új rendszer, hiszen látható, hogy ez egyszerűsíti majd az életüket, a vállalkozások életét is. Meg szeretném köszönni a parlamentnek, tehát akkor nem csak a szerepet, amelyet játszott, hanem az élenjáró szerepet, amelyet játszott az irányelv megfogalmazásában, és azt is, hogy watchdogként kíván a jövőben is eljárni, tehát figyelni kívánja az átültetést rigorózus szemmel. Tény, hogy vannak még feladatok, a, a vita után jövőre a spanyol elnökségnek lesz a dolga a maradékot megoldani, de a bizottság ö, ö, átveszi tőlünk a felülvizsgáló, a betartató szerepét. Köszönöm, miniszter Malmström. Most pedig felkérem Benita Ferrero Waldner asszonyt percben Thank you very much, Mr. President. Well, dear honor... Köszönöm szépen, Tisztelt képviselők, már korábban is elmondtuk, hogy minden kérdést megvitattunk, amelyek a különböző elképzeléseket a szociális és egyéb ügyekben felmerültek. Mindenképpen meg kell néznünk, hogy a tagállamok most hogyan teljesítenek az átültetés tekintetében, és hol van még pótolni való. A hozzáférhető információk alapján azt mondhatom, hogy ahogyan már mondtam, vagy a 2009-es év végére, vagy 2010 elejére a tagállamok többsége teljesíteni fogja az átültetési határidőt. Az egyablakos ügyintézési ablakok, központok felállítása elkezdődött, ez egy jó alap, nyilván vannak további kötelezettségek. Lesznek késlekedések, például a jogi keretet illetően, és hát itt lépni kell. Ami az áttekintési folyamatot illeti, a felülvizsgálatot illeti, ez egy olyan eszköz, amivel az eljárásokat, a törvényeket, a szabályokat egyszerűsíteni lehet. Néhány tagállam csak néhány módosítót fogalmazott meg, és ismerjük a jelenlegi szabályozó keretet, és tudjuk, hogy vannak országok, amelyek federalisztikus berendezkedésűek, vannak más berendezkedésű országok, ezért más-más problémák fognak mutatkozni. Ami a megfelelő átültetést illeti. Charlie McCreevy kollégám számos alkalommal rávilágított arra, hogy a kormányok nagyon fontos feladatot kaptak, amikor át kell ültetniük egy-egy irányelvet. Ő végig kísérte az átültetési folyamatot, nagyon alaposan minden szolgálatával. És ahogyan ez már elhangzott, több mint 80 bilaterális szintű ö, találkozót tartott a tagállamokkal, és több mint 30-szor ö, került sor találkozókra az elmúlt három évben a szakértőkkel itt Belgiumban. Folytatni fogjuk a megfigyelést, a nyomonkövetést, továbbra is technikai segítséget nyújtunk, amennyiben erre igényt támasztanak a tagállamok. Az is világos persze, hogy a tagállamok felelőssége elvégezni ezt a munkát, és a forrásokat erőteremteni, ami a jövő évet illeti. Központi jelentésségű az, hogy a kölcsönös értékelés, amely az irány ebből adódik, konstruktív módon kerüljön felhasználásra. Aztán az átültetésnek a minősége is egy nagyon lényeges aspektus. Tehát az egyablakos ügyintézési központoknak a működése a gyakorlatban nagyon lényeges, és nem utolsó sorban egyéb végrehajtó mechanizmusokra is szükség lesz. Például, hogyha valaki nem tartja be a szabályokat, szabálysétési eljárásokra gondolok, bár ez talán egy kicsit korai. A KKV-k tekintetében azt mondhatom, hogy osztjuk a véleményüket, ők alkotják az európai gazdaság gerincét. És hát itt ez a terület alkotja a magját ennek az irányelvnek. A KKV-k lesznek azok, akik a leginkább gyümölcsözőnek fogják majd érezni az irányelv életbelépését. Nagyon komplex, természetesen ez a, az átállás, de a szolgáltatási irányelv a túlságosan bonyolult szabályokat most egyszerűsíti, és ebben kell sarkalni és támogatni az érinteteket. Nincs olyan tagállam, amely a végrehajtást, az átültetést arra használja fel, hogy a munkavállalói jogokat csorbítsa. A munkavállalói jogokat nem érinti a szolgáltatói irányelv és ez pedig annak az eredménye, hogy nagyon gyakorlatias politikai kompromisszumot sikerült kieszközölni a három nagy intézmény között. Végezetül pedig, elnök úr, az Európai Parlament, és ezt szeretném megerősíteni, kulcsfontosságú partner volt a szolgáltatási irányelv egész történetében. Az elmúlt három évben a bizottság kiemelte, hogy a parlament részese maradhasson és részese legyen a folyamatnak, Együtt dolgoztunk a tagállamokkal, és ahogyan már korábban mondtam, ez úgy gondolom, hogy így is marad, annak érdekében, hogy a belső piac jobban működjön, és meglegyen a növekedés, meglegyenek a munkahelyek. Ez a legnagyobb feladatunk, éppen a mostani nagyon nehéz gazdasági helyzetben. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszonyom. Ezzel a napirendi pontot lezárom. Áttérünk a napirend értelmében a tanácshoz intézett szóbeli kérdés tárgyalására neurodegeneratv betegségek különösen az alzheimer kór elleni küzdelemre irányuló közös kutatás programozására. a szerző raul herbert úr jelezte hogy késik talán a végén szót kap ha megérkezik gy eh, helyébe javaslom